eszmecserét kívánják folytatni. Szeretnék mindenkit, köz, mindenkinek köszönetet mondani, és arról tájékoztatnék, hogy az ülést holnap reggel 9 órakor folytatjuk. Köszönjük, jó estét, jó éjszakát mindenkinek! Köszönjük.